Good afternoon, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy megnyissam a ma délutáni ülésünket itt a Regiszakbizottságban. Remélem, hogy szép lassan megérkeznek a kollégák is, akik még nincsenek itt. Nagyon érdekes napi rendünk van a mai délutára. Először nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy Plamb asszonyt köszönhetem köreinkben. Romániából érkezett, hiszen ne felejtsük el, hogy Románia éppen az Unió tanácsának soros elnökségét tölti be, idén január 1-től kezdve. A mai napon meghallgathatjuk a román elnökség prioritásait, és természetesen a regionális fejlesztési politikákról is eszmét cserélhetünk Plamb asszonynal. Meg is adom neki rögtön a szót, ő fogja elmondani a bevezetőjét, és aztán majd adunk mindenkinek szót, és a kérdések után a miniszterasszony ismét választ tud majd adni. Rögtön meg is adom akkor Plump asszonynak a szót. Köszönöm szépen, kedves európai parlamenti képviselők, nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek a mai napon önökkel, és hogy itt bemutathatom a román elnökség számára legfontosabb prioritásokat. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy meghívtak ide, hogy megköszönjem azt, hogy meghívtak ide. Az elnökségi programunk lényege az, hogy az Európai Unió politikai ágentájához jelentős mértékben hozzá tudjunk járulni, fontos politikai dossziékra próbálunk koncentrálni, ezek között például a jövőbeli kohéziós politika is szerepel. Milyen kontextusban is mozgunk, a soros elnökség kapcsán. Hát ez egy eléggé kihívásokkal teli időszak. Nagyon sok kérdéskör van most éppen az asztalon, amelynek közvetlen hatása van a mindennapi életre, az állampolgárok életére és a kormányokra is. Ugyanakkor realista ambíciókat táplálunk a soros elnökségre vonatkozóan. Realista, miért is mondom ezt? Azért, mert számunkra nagyon fontos azt is tudni, hogy európai parlamenti választások lesznek, tehát ez is egy nagy kihívás, emellett a költségvetés, tehát a több éves költségvetésre vonatkozó tárgyalásoknak még nincsen vége, és ennek természetesen hatása van a kohéziós csomagra is. Ugyanakkor szeretnénk hatékonyak lenni, és fontos fájlok terén előrelépni, hogy minél hamarabb megállapodások születhessenek. Ebben az időszakban Románia nagyon elkötelezett abban, hogy pártatlan mediátor szerepet töltsön be az európai ügyek kapcsán. A román soros elnökség mindenképpen a az állampolgárokra fog fókuszálni, szeretnénk mind a jogalkotási, mind a nem jogalkotási fájlok terén előrelépni, és szeretnénk felmutatni kézzelfogható eredményeket az európai állampolgárok számára, hogy ezzel is hozzájáruljunk egy egyszerű, egy erősebb, demokratikusabb unió létrejöttéhez, amely közelebb áll az európai polgárokhoz. Az Európa jövőjéről szóló vita rendkívül fontos számunkra, ezért a szebeni találkozó május 9-én rendkívül fontos lesz számunkra az európai projekt megerősítésének terén. Ez egy fontos pillanat lesz annak érdekében, hogy egységesebb, sokkal demokratikusabb Európát tudjunk majd kialakítani a jövőre nézve. A mi elnökségünk mottója a kohézióra utal, és az egységet emeli ki, az együttműködést a tagállamok között, illetve azt is, hogy nagyobb gazdasági, szociális és területi kohéziót tudjunk létrehozni, úgy, ahogyan az az európai szerződésben is szerepel. A LEGO, a logónk egy stilizált logó, amely még a régi időkből származik, egy román hagyományos képről van szó, amely az egységet szimbolizálja. Négy pillérre fókuszálunk, Európa és a konvergencia, egy biztonságosabb Európa, Európa, mint globális partner és a közös értékek. Ezek mind egyforma fontossággal bírnak számunkra. Először az első pillérrel fogok foglalkozni, azért is, mert ebben szerepelnek a regi szakbizottság számára fontos jogalkotási ügyek, akták, a konvergencia rendkívül fontos, nem szabad, hogy nyertesek és vesztesek legyenek Európában, hanem hozzá kell járulnia ennek a politikának a gazdasági, szociális és területi hiányosságok, különbségek meg a betöltéséhez. Az Európai Uniót fontos lenne egy konvergens gazdasági irányba terelni, még egy globális gazdaságon belül is, ezért a versenyképesség és az egységes piac a legfontosabb prioritások számunkra. A kohéziós politikára vonatkozó a jogalkotási csomag a következő pénzügyi időszakra vonatkozólag tölt be fontos szerepet. Nagyon várjuk az Európai bizottság javaslatait, főként azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánják csökkenteni a bürokráciát, javítani az arányosságot, illetve a rugalmasságot. Mindez mind a két társjogalkotó akaratával megegyezik, hatékonyabbá szeretnénk tenni a munkát, főként a kedvezményezettek számára szeretnénk egyszerűsíteni a helyzetet. A soros elnökség alatt építünk az osztrák elnökség munkájára, és természetesen teljes sebességre kapcsolunk az összes rendelet kapcsán, amelyek a kohéziós csomag részét képezik, főként a közös intézkedésekkel kapcsolatban. A román elnökség célja, hogy folytassuk a tárgyalásokat dinamikus módon, úgy, hogy azzal előrelépéseket tudjunk elérni a tanácsi tárgyalások szintjén is, és az Európai Parlamenttel való trilógusok kapcsán is. Annak érdekében, hogy a csomagot megfelelő határidők betartásával el tudjuk fogadtatni, hiszen ez kulcsfontosságú a 2020 utáni időszakra vonatkozólag. A román soros elnökség célja egy általános megközelítés, a tematikus blokkok kapcsán is, és itt szeretnénk építeni az osztrák elnökség által elért eredményekre, illetve az MFF-fel kapcsolatos tárgyalásokra. Tovább szeretnénk erősíteni a további hat tematikus blogban is a, megállap, a tárgyalásokat, a pénzügyi támogatások, alapok tekintetében, a pénzügyi menedzsment kérdésében, az ellenőrzés, monitorozás, vizibilitás, a definíciók, illetve a pénzügyi keretek kérdéskörében. Az ERDF-fel kapcsolatban, illetve a kohéziós alapra vonatkozó rendelettel kapcsolatban a román soros elnökség tovább fogja folytatni a tárgyalásokat, úgy, hogy építünk ugyanakkor az osztrák elnökség által már elért cél ö, eredményekre. A célunk az, hogy megállapodás szülessen tanácsi szinten. A kettes blokkra vonatkozólag ugyanezt tudom elmondani, és az Interreg kapcsán nem sikerült jelentős előrelépést felmutatni a tanácsi mandátum vonatkozólag, ettől függetlenül januártól már megindultak technikai szinten az egyeztetések, és reméljük, hogy sikerül majd a júniusi általános ügyek tanácsán megállapodásra jutni. Ugyanakkor a az intézményközi tárgyalásokban is nagyon aktívak kívánunk lenni, mind politikai, mind technikai szinten, amint a két társjogalkotó végre a mandátumát tisztázza. A tanács mandátuma az egyes blokkra vonatkozik, ez a programozás, illetve a stratégiai tervezés kérdésköre, illetve az ötödik pont, amely a menedzsment és az ellenőrzési intézkedések. Itt már sikerült megállapodást kötni az osztrák elnökség alatt, ezért a román elnökség munkája az általános ügyek tanácsára fog majd fókuszálni június 25-én, amikor a miniszterek majd végül is a szemeszter során elért eredményeket véglegesíteni tudják. Ami a makroregionális stratégiákat illeti, ez is egy fontos stratégiai együttműködési terület. Az a célunk, hogy tanácsi végkövetkeztetéseket tudjunk elfogadtatni, az implementációs jelentés alapján, amelyet az Európai Bizottság készített el. Nagyon bízunk abban, hogy a román soros elnökség és az Európai Unió tanácsa felmutatható eredményeket tud majd bemutatni Természetesen azzal is tisztában vagyunk, hogy amennyiben a, többi, amennyiben a tagállamok, illetve az európai intézmények nem támogatnak bennünket, nem lehetünk sikeresek. Ezért is számítunk az önök támogatására, főként az önök szakbizottságának támogatására, hogy a soros elnökség sikereihez járuljanak hozzá konkrét eredményeken keresztül. Mik a legfontosabb események a kohéziós politika területén Romániában? Lesz egy informális miniszteri találkozó a kohéziós politikáról, illetve ez miniszteri szinten valósul meg, ez április 11-én, illetve 12-én kerül megrendezésre, aztán lesz egy másik találkozó június 13-án és 14-én, ez a városi politikára fókuszál, illetve a regionális csúcs találkozó, amelyet pedig március 13 és 15 között rendezünk meg. És természetesen eh, nagyon nagy szeretettel várjuk önöket is ezeken az eseményeken. Itt mindenképpen szeretném kiemelni azt is, hogy a mi soros elnökségünk eh, nagyon nyitott szellemben kíván eljárni, és eh, önökkel párbeszédet kívánunk folytatni, meghallgatjuk önöket, és természetesen meghallgatjuk a tagállamok álláspontját is. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a dossziék kapcsán a mm, kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási csomag kapcsán előre tudjunk lépni, hiszen ez egy rendkívül fontos kérdés. És köszönöm szépen azt, hogy önök harcoltak a kohéziós politikáért, hiszen ez önöknek is köszönhetően az egyik legfontosabb beruházási politika marad az Európai Unió szintjén. Mi is mindent megteszünk a magunk részéről, és e- az együttműködésünkről biztosíthatjuk önöket. Nyíltság fogja jellemezni a párbeszédünket. Erős Európai Uniós projektet szeretnénk előmozdítani, úgy, hogy abból minden európai polgár profitálhasson. Azt szeretnénk elérni, hogy biztosítva legyen egy fenntartható fejlődés, versenyképesség, gazdasági növekedés, és természetesen mindezt úgy, hogy az európai polgárok lássák ennek az eredményeit. És ezzel kapcsolatban megragadnám az alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy én nagyon meg vagyok győződve arról, hogy ez sikerülni fog. Európai alapokért felelős miniszterként, és most a román soros elnökség nevében is kimondhatom, hogy a kohéziós politika védelmében mindent meg fogunk tenni, és természetesen figyelembe fogjuk venni ennek a kapcsolódási pontjait is a következő MFF-hez. Biztos vagyok benne, hogy sikerül majd jó eredményeket felmutatnunk. Ismerem önöket, és nagyon örülök annak, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben, és szeretném még egyszer megköszönni mindannyiuknak a munkáját, amely a múltban épp úgy, mint jelenleg is hozzájárul ehhez a sikerhez. És most várom a kérdéseket, és természetesen megpróbálok azokra majd válaszolni. Köszönöm szépen! Thank you, minister, and... Köszönöm szépen, miniszterasszony, és most megadom a szót a parlamenti képviselőknek. Általában a koordinátorokkal kezdjük a sort. Hárman is itt vannak most. Úgyhogy akkor kezdjük a koordinátorokkal, és aztán a többi tag. Krél asszonyi a szó. Ja, ganz herzlichen. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter asszony. Nagyon örülök annak, hogy eljött. Elnézést kérek, amiért néhány perc késéssel érkeztem, de ma a 100 regionális parlament látogatást tett itt, itt voltak, és ők is szerették volna tudni, hogy milyen volt a szavazás a regionális bizottság, mert ezért egy kicsit késve érkeztem, de valóban először is nagyon örülök annak, hogy a román elnökség a kohéziós politikának ilyen nagy jelentőséget tulajdonít. Úgy gondolom, hogy ez valóban egy politikai jelzés, egy politikai üzenet a tagállamok felé arról, hogy a szolidáris beruházások valóban nagyon jelentősek, és remélem, hogy ez bizalmat is kelt majd az Európai Unióba, erősíti az Európai Unióba vetett bizalmat, hiszen a beruházások fontos, hogy eljussanak a régiókba, a városokba, az önkormányzatokhoz, és ezeket a beruházásokat a kellő elkötelezettséggel kell folytatnunk. Ahogyan nyilván ön is értesült már róla, ma délelőtt a bizottságban kifejeztük az álláspontunkat az általános rendelettel kapcsolatban, szavaztunk, csak köszönetet tudok mondani mindazoknak, akik segítettek ebben. Úgy vélem, hogy nagyon jó eredmény született. És remélem, hogy a plenárison a szavazással erre februárban kerül sor. Remélhetőleg megkapjuk azt a mandátumot is, amelyel rögtön el is kezdhetjük majd a tárgyalásokat az elnökséggel. Úgy vélem, hogy a megválasztott képviselők, tehát a parlament felelőssége, hogy lezárjuk a munkánkat, még mielőtt elkezdenénk a választási kampányt, és ennek része az is, hogy felelősséget vállaljunk és a kohéziós politikát a kohéziós politikával való kohéziós politikával kapcsolatos tárgyalásokat folytatnunk kell. Nagyon örülök annak, hogy említette a strukturális politikát, illetve a menedzsmenttel kapcsolatos tárgyalásokat. Ha vannak további blokkok, amelyeket megkaphatunk, a parlament minden bizonyal kész arra, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen és remélem, hogy az áprilisi plenáris ülésszakig eljutunk oda, hogy az első blokkokat sikerül lezárnunk. Az a véleményem, hogy nem csak a parlamenti munka szempontjából hasznos, hanem egy bizalomépítő intézkedés is egyben, ha kifejezésre juttatjuk azt, hogy itt a parlamentben minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a beruházási lehetőségeket elősegítsük. És még akkor is, még akkor is hogyha a pénzügyi keretet nem sikerül lezárnunk az önök elnöksége alatt, fontosnak tartom, hogy ez a struktúra, amely olyan fontos lesz az elkövetkezendő évek során, mégis haladjon előre, és így lehetővé tegyük a tervezést a régiók számára is. Az általános rendeletet ma megszavaztuk, itt a szakbizottságban, az Interreggel már előrébb vagyunk. Az árnyék jelentéstevők persze nyilván erről majd szólni fognak néhány szót. Ott már megvannak az első tárgyalási időpontok is, ha nem tévedek, és a regionális, valamint kohéziós alapokkal is haladhatunk, úgyhogy legkésőbb márciusban ez a plenárison napirendre kerüljön, és ezt követően elkezdhessük a tárgyalásokat. Úgy gondolom, hogy tartozunk ezzel a felelősséggel az állampolgárok felé is, de természetesen a régiók, az önkormányzatok és a városok felé is. Csak támogatni tudom azt, hogy a tanácsban is remélhetőleg előre lépést érünk el, így megtarthatunk talán további blokkokat a mandátumban, mert ez egy nagyon fontos jelzés az elnökség számára is nem is voltam igazából tisztában azzal, hogy ez az első román elnökség, de azt kell mondjam, hogy nagyon sok sikert kívánok önöknek, ugyanis rövid lesz ez az elnökség, már ami a parlamenttel való együttműködést illeti, úgyhogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy sikeres legyen ez az elnökség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sics képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter asszony, köszöntöm a szakbizottságunkban. Nagyon örülök annak, hogy Románia tölti be most a soros elnökséget a tanácsban. Románia a korábbi kommunista országok közé tartozik, és Horvátország 2020-ban tölti majd be a soros elnökséget, úgyhogy van mit tanulnunk önöktől. Sok sikert kívánok önöknek. Tudom, hogy sok lesz a regionális fejlesztés szempontjából a háromoldalú egyeztetés. Remélem ezeket sikerül majd lezárni. Sajnos választások is közelednek, ezt figyelembe kell vennünk, de remélem, hogy sikeresek lesznek a munkájuk során és be tudják bizonyítani, hogy a kelet-európai országok is nagyon jó munkát tudnak végezni. És remélhetőleg nem fogadnak el instrukciókat a bizottságtól, ahogyan ezt egyesek tették, és az európai országok érdekében járnak el. Van Miltenburg képviselő, köszöntöm a miniszterasszonyt. A Regionális Fejlesztési Bizottságban az ALDE frakció részéről, ahogy elhangzott, a kohéziós politika a prioritásaik közé tartozik, de szeretem idézni az angolokat, akik ugye azt állítják, hogy a puding próbálja az evés, de ha megnézzük az önök programját, akkor igazából túl sok részletet nem találunk. Mi erre a magyarázat? És ha megengedi, hogy egy kicsit tovább menjek, az Interreget is említették, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy van egy másik dosszi, az európai határokon átnyúló dosszié, mechanizmus, amelyről nem tettek említést, ez továbbra is prioritást képez az elnökségük során? És melyek azok az akadályok, amelyekkel most meg kell birkózniuk a tanácsban? Milyen okból blokkolják ezt a dossziét a tanácsban, és mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy ha lehet gyorsan elkezdjük a tárgyalásokat. Ugye a határon átnyúló mechanizmus nem kapcsolódik a több éves pénzügyi kerethez, itt nincsenek források, amelyek, amelyeket ez érintene. És említették, hogy egy általános megközelítést is kialakítanak ebben a témában. Ami pedig a tárgyalási folyamatot illeti. Szakbizottságként mi kifejeztük aggájainkat azzal kapcsolatban, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendeletből nagyon sok minden az általános tárgyalási dobozba került, ami azt jelenti, hogy a tanács először szeretne megállapodni, és igazából így nem tudunk tényleg tárgyalni. Azt kell mondjam, hogy ez nem különösebben demokratikus, hiszen nem tartja tiszteletben a parlament döntéshozatali társ jogalkotó hatáskörét. Mit szeretnének tenni annak érdekében, hogy lehetővé tegyék, hogy elkezdjük a tárgyalásokat azon a blokkokon túlmenőleg, amelyeket említett a bevezetőjében. És végül, de nem utolsó sorban, a múlt héten a parlament elfogadta álláspontját arról a rendeletről, amelynek tárgya az Európai Unió költségvetésének védelme, amennyiben egy jog, a jogállamiság sérül egy tagállamban. Ez a jogállamisági mechanizmus. Számomra ez egy nagyon fontos dosszié, és úgy gondolom, hogy ez egy előfeltétele a 2020 utáni sikeres időszaknak. Több tagállamban felmerültek a jogállamisággal kapcsolatos komoly aggályok, amelyek érinthetik az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Sajnos az ön hazája Románia is ezen országok közé tartozik. Itt is súlyos aggályok merültek fel a jogállamiság helyzetével kapcsolatban. Tehát semleges elnökségként azt szeretném tudni, hogy mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy ezen dosszéval is előrelépés történjen. Van-e lehetőség, esély arra, hogy az elnökségük alatt egy általános megközelítést érnek el, és hogyan szeretnének haladást elérni? Hiszen ez a dosszié jelentős mértékben összefügg a különböző fellépések finanszírozásával. Szeretnék sok sikert kívánni az önök elnökségének. Minden bizonyal egy rendkívüli alkalom betölteni a soros elnökséget, de szeretném jelezni, hogy az ALDE részéről is mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez az elnökség sikeres legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő Hozzászóló Buda úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, miniszterasszony, köszöntöm itt a parlamentben, és sok sikert kívánok az elnökségükhöz, ami nagyon fontos, hiszen az önök sikereiben az EU sikerét is jelenti. Tisztelt miniszterasszony, az idő során állam, polgármesterekkel is egyeztettünk, beszéltünk, nem csak Romániából, hanem más országokból, és gyakran panaszkodnak arra, hogy milyen bonyolultak az eljárások a források lehívásával kapcsolatban. És arra is felhívták a figyelmet, hogy a végrehajtásnál gyakran megváltoznak a játékszabályok, Romániában is. Pont a közelmúltban változtak meg az önkormányzatok hatáskörével kapcsolatos feltételek, ami megnehezíti a különböző források lehívását. Az én kérdésem ezért arra vonatkozik, hogy mi a véleménye arról, hogy egyszerűsítsük a források lehívásával kapcsolatos eljárásokat, és szeretnék kitérni egy további kérdésre is. Brüsszelből több feltételt támasztanak a tagállamokkal szemben, de aztán a tagállamok is további feltételeket támasztanak a helyi önkormányzatok felé. Ezt is több forrásból tudom. Vannak projektek, amelyek kivitelezése megnehezedik, késlekedik, mert központi szinten nehezítik ezen projektek végrehajtását, és gyakran a helyi önkormányzatok saját maguk folytatják a projekteket, ugyanakkor sokszor a központi kormányjal nem jó az együttműködés. A kérdésem az, hogy nem lehetne-e elősegíteni azt, hogy helyi szinten nagyobb felelősséget vállalhassanak az önkormányzatok az európai projektek végrehajtása során. Az utolsó kérdésem pedig a következő. És ez megint a helyi önkormányzatokra vonatkozik. Nem lehetne létrehozni egy olyan struktúrát, amely lehetővé teszi számukra az európai források igénylését. Tehát regionális vagy helyi szinten lehetne egy ilyen struktúrát teremteni, hogy helyi szinten igényeljék a forrásokat, és így kezdeményező lépéseket tehessenek. És még egyszer, volna egy további megjegyzésem is. Említette, hogy egy erős kohéziós politikát szeretnének, ugyanakkor a prioritásai között nem találunk egy erre vonatkozó konkrét fejezetet. Ami pedig a mai szavazást illeti, a makrogazdasági feltételrendszerhez mi az önök álláspontja? Az M plusz 3 helyett most M plusz 2 van a társfinanszírozás kérdésében. Hogyan vélekedik az elnökség erről? Köszönöm szépen, Arimon úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Interreg előadóként szeretném megragadni most ezt a lehetőséget, és az én elvárásaimat is ismertetném a román elnökséggel. Előadója vagyok egy olyan dossziénak is, amelyet a Fogyasztóvédelmi Szakbizottság tárgyal mostanában, és ma kerül sor egy háromoldalú egyeztetésre. Azt kell mondjam, hogy a román elnökség Eddig nagyon jó munkát végzett, nagyon jó haladást értünk el, és ezt azért is mondom, mert szeretném, hogyha hasonló tapasztalatot szerezhetnénk itt a regionális bizottságban napirenden levő témáknál. 2018. júniusában, amikor előadók lettünk, azt mondták, azt közölték velünk, illetve azt kérték, hogy ha lehet, akkor az év végéig, vagy legkésőbb az új év elejéig szavazzuk meg a parlamentben ezt az anyagot, mert így akkor a román elnökséggel elkezdődhet a háromoldalú egyeztetés, és így az európai választásokig meg lehetne állapodni a román elnökséggel a legtöbb kérdésben. Mi a parlamentben ezt gyakorlatilag az összes lényeges dossziénál megtettünk, az olyan dossziéknál, amelyek a regionális alapokkal foglalkoznak. A parlament nagyon jó munkát végzett. Az Interregnél még azt is elértük, hogy egyöntetően megszavaztuk a jelentést itt a szakbizottságban a múlt héten, a plenárison is nagy többséggel megszavaztunk, és a különböző frakciók között gyakorlatilag nincsenek nézeteltérések a e tekintetben, hiszen mindenki úgy véli, hogy az Interreg, Interreg mint eszköz folytatandó, ugyanis ez egy nagyon jó eszköz, a projektek észszerűek és a határon átnyúló együttműködést a mai politikai kontextusban nagyon fontosnak tartjuk. Ez egy jó bevezető ahhoz, hogy kész, kész vagyok a tárgyalásra önökkel. Ugyanakkor az általános megközelítés úgy tűnik, hogy csak júniusban vagy júliusban lesz meg. Számomra ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ezen három-négy hónap során semmit sem tehetek, ugyanis a tanácsban még nincs meg az általános megközelítés. Ezt sajnálatosnak tartom, ugyanis együtt kialakíthattuk, átdolgozhattuk volna ezt a, szöveg, ezt a szöveget, és a román elnökség számára is a strukturális alapok egy fontos politikai területet fémjeleznek. Nagyon sok mindent elérhettünk volna, de úgy tűnik, hogy sajnos ez most nem lehetséges. Éppen ezért arra kérném, hogyha lehet, a menetrendjét dolgozza át úgy, hogy amennyiben lehetséges, ezen dossziénál is elkezdhessük a tárgyalásokat. Senki sem tudja, hogy milyen lesz a következő parlament, senki sem lehet biztos abban, hogy egy ilyen széles többség támogat majd egy ilyen szöveget, tehát meg kell ragadnunk most ezt a lehetőséget, és a parlament által elfogadott szöveget, amelyet egyébként úgy tűnik, hogy a tagállamok többsége is támogatna, ezt vigyük előbbre. Ennek megfelelően tehát a kérdésem, vagy inkább a kérésem az az lenne, hogy ennél a dossziénál, ahogyan azt a CPR-nél is tennénk, az általános megközelítést gyorsabban kapjuk meg, hogy tényleg elkezdhessük a trialógus tárgyalásokat, és ne szalasszuk el ezt a lehetőséget. Köszönöm. Köszönöm szépen, Novakov úr. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a miniszterasszonynak, aki a regionális fejlesztésért és a kohézióért felelős a román elnökség során, és külön köszönet az aktív tevékenységért. Bizonyára szorosan nyomon követi a mai szavazást, ami jelentős, hiszen nagy többség a parlamentben tovább dolgozik a CPRM. Társelőadóként természetesen még inkább érdekel engem hogy mi a véleménye a jelentés legfontosabb témáiról, illetve az időzítésről. Felelősek vagyunk azért, hogy előre vigyük ezt a dossziét, ezért számunkra nagyon fontos, hogy kivel beszélhetünk azért, hogy elérjük majd a, vagy amint elérjük a pozíciónkat. Mindennyiunk felelőssége itt, ez a téma, és ez a felelősség szélesebb körű. Nem csak arról van szó, hogy a parlamenti eljárás végig kell csinálnunk, hanem felelősek vagyunk minden EU-s kezdeményezettel szemben, állampolgárokkal szemben, KKV-kkal, diákokkal szemben, polgármesterekkel, régiókkal, önkormányzatokkal szemben. Mindannyian választ várnak Mindennyian azt kérdezik, hogy 2021. január 1-től mik lesznek az új szabályok, milyen elvárások lesznek érvényesek. A partnerségi megállapodások hogyan fognak alakulni. Ezért számunkra nagyon fontos, hogy öntől ma meghallgathassuk, hogy a mik készen állnak-e arra, hogy a tárgyalásokat elkezdjék észszerű, reális módon milyen időzítést látnak ezzel a jelentéssel kapcsolatban, tudva azt, hogy terveink szerint február 14-én az első februári plenárison fogunk erről szavazni Strasbourgban. Köszönöm. Köszönöm. A következő hozzászóló. Zana asszony, miniszter asszony, köszöntöm önt, és meg vagyok arról győződve, hogy 2007-től ön, mivel tagja volt az Európai Parlamentnek, és ugye 2007-től a Románia csatlakozott az Európai Unióhoz, ezért már jelentős tapasztalata van. Az ön tapasztalata nagyon széles körű az Európai Parlamentben képviselte Romániát. Ez a tapasztalat nagyon fontos a mi régiós fejlesztési szakbizottságunk számára is. A szakbizottsági tagként szeretnék önnek köszönetet mondani. Szeretném hangsúlyozni, hogy mostanáig is milyen pozitív volt az együttműködés. Nagyon közelről nyomon követi az összes témát, amivel a mi szakbizottságunk foglalkozik. Továbbra azt is tudom, hogy támogatást adott mindig, amikor erre szükségünk volt. Miniszterasszony, véleményem szerint nagyon fontos, hogy a román elnökség számára a kohéziós politika prioritást élvez. Ez felel meg az európai állampolgárok elvárásainak, és konkrétan a román állampolgárok elvárásainak is. A román állampolgárok az Európai Uniós állampolgárokhoz hasonlóan szeretnék, hogy folytatódjanak a befektetések. Mi a régiós fejlesztési területen szeretnénk folytatni a befektetéseket, beruházásokat, konvergenciára is szükség van a kohéziós politika és a mezőgazdasági politika között természetesen én tagja vagyok a mezőgazdasági, az Agrárszakbizottságnak is, ott is foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Tehát a kohéziós és az agrárpolitika együtt kell, hogy működjön, kéz a kézben kell, hogy mozogjon. Nagyon fontos az a jelentés, amiről ma szavaztunk. Véleményt készítettem én ehhez a jelentéshez a mezőgazdasági szakbizottság nevében. Ugye itt a közös intézkedésekről van szó, a szociális alap plusz, a regionális alap és az egyéb alapok tekintetében. Egy kérdésem lenne önhöz, miniszterasszony. A román elnökségnek mi az állásfoglalása ez, erről a jelentésről, ezzel a jelentéssel kapcsolatban, amiről a februári plenárison fogunk szavazni. Köszönöm, Niká úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni miniszterasszony, és szeretném őt bátorítani. Elhangzott már, hogy gyakorlatilag három és fél hónapos lesz körülbelül a román elnökség a normál hat hónapos időszakhoz képest. Ráadásul az elnökségi munkát pont az európai parlamenti választások előtt kell, hogy ellássák. Mindenki már a választásokra gondol, mindenki a választásokkal kapcsolatban próbálja kialakítani a pozícióját. Szeretnék felvetni egy olyan témát, amit egy kolléga is említett már, a jogállamiságról van szó. A részemről én részt vettem ezen a vitán, az ezzel kapcsolatos vitákon, és a jelentés szavazásán is részt vettem. Úgy gondolom mindenki támogatta ezt a jelentést, különösen a román delegáció. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelme, ez nem játék, ezzel nem lehet játszani. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban azt mondták, hogy Románia az Európai alapok védelme tekintetében a három legpozitívabb ország közé tartozik, akár a komolyság, akár a szoros nyomonkövetés tekintetében. És vannak olyan tagállamok, amelyek igenis példát vehetnének a román rendszerről. A jelentések kapcsolatban ugye a jelentés lényege, hogy legyen egy európai szintű mechanizmus, amelyen keresztül az együttműködési ellenőrzési mechanizmus tekintetében egyforma, egyenlő kritériumok, pontos szankciók lennének érvényesek az egész Európai Unióban. És én az első között voltam, aki támogatta ezt a tervet. A sajnálatos módon a jelentés a végső változata azt mondja, hogy elismerjük azt, hogy harcolni kell az európai alapokkal kapcsolatos csalások ellen, ez egy komoly probléma, de politikai kritériumokat is alkalmazni kell. Amit mi kértünk, azt gyakorlatilag nem vették figyelembe. Persze lehetnek politikai kritériumok, de mik ezek a politikai kritériumok? Mit jelent ez? 5, 10, 100 kritériumról van szó? egy eredménytábláról is beszélnek. Bármelyik európai állampolgárnak joga van, hogy tudja, hogy a kormánya, illetve az ő tagállama a kritériumoknak megfelel-e. Itt nem elemzésről, értelmezésről van szó. Sajnálatos módon ez a javaslat ez nem ment át, és a szövegnek a végső változata véleményem szerint aggályos a jogi szolgálat szempontjából is, hiszen pontatlan a definíció, ezért nem megfelelő. Második megjegyzésem, hogy ki végzi el az értékelést. Mi javasoltuk, hogy legyen egy független szakértői panel. És itt megint nagy ellenállásba ütköztünk. Felmerült a kérdés, hogy a szakértők kinek mutatják be a véleményüket. A független szakértők megállapíthatnak bizonyos dolgokat, és akkor kimondhatják, hogy bizonyos kritériumokat betartottak-e, vagy sem. De kinek mondják ezt el? Még ma sem tudjuk, hogy ki a végső, ki mondja ki a végső szót, hogy teljesülnek -e a kritériumok, vagy sem. És úgy gondolom, hogy politikai kritérium alapján nem lehet értékelni az országokat. Vegyük például a Hollandiát. Ha valaki holnap olyan döntést hoz, hogy ezeket a kritériumokat Hollandia esetében alkalmazni kell, a a második világháború után jelentős volt itt a pénzmosási botrány, akkor mi történik majd az európai alapokkal? Ez egy teljesen más téma. Egyetelmű differenciálást kell alkalmazni. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak ez a véleménye. Sok jelentést láttak, itt technikai pontos értékelésről van szó, és ez támogatja azt, hogy meg le, hatékonyan meg lehessen előzni a, csalá, a csalást. De hogyha ebbe belekeverjük a politikát, akkor egyre kevésbé pontosak a dolgok, egyre kevésbé előreláthatóak, és nagyon politikusakká válnak ezek a témák, ami szerintem nem jó dolog. A szakbizottság harcolt a kohézióért. Ön szerint mi a kapcsolat a kohéziós politika és az európai szemeszter között. Tudom, hogy ön nagyon támogatja a kohéziós témákat. Köszönöm szépen, miniszterasszony, és még egyszer mondom, hogy sok sikert. Más szeretne még föltenni kérdést a képviselők részéről, akkor engedjék meg, hogy összefoglaljak néhány regi szakbizottsági tagnak a kérését, mert gyakorlatilag egy irányba szóltak ezek a hozzászólások. A politikai frakciók koordinátorai közösen úgy döntöttek, hogy Tajani elnök úrnak egy közös levelet írunk, és az általános ügyek találkozójára, és az elnökségnek, a román elnökségnek fogja majd továbbítani Tajani elnök ezt a levelet. Ebben a levelben hangsúlyozzuk azt, hogy legyen szélesebb körű megközelítés a tárgyalási folyamat során. Mivel ha a tárgyalási hm, tömböket korlátozzuk, az nagyon korlátozott lehetőséget biztosít számunkra ahhoz, hogy folytassuk a munkánkat. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez a szakbizottság nagyon sok erőfeszítést tett, és minden programukon dolgoztunk a bolgár elnökség alatt. Megígértük, hogy az Interregről január elkészül a jelentés, és plenárisra kerül valóban. A CPR februárra ígértük, hogy a plenáris elé kerül, és készen állunk majd a tárgyalásra. Azt kérem önt, hogy az általános ügyi tanácsot tájékoztassa arról, hogy a parlament készen áll, nem csak néhány dossziéval, hanem az összes dossziéval, amit itt a Regiszakbizottságban készítettünk elő. Négy dossziéról van szó, plusz az MFF blokkról. Ezek állnak készen a tárgyalásra. Ez az általános üzenet a Regi Szakbizottságból a román elnökség számára. Nagyon sok munkát fektettünk ebbe, készen állunk a tárgyalásokra, és mindenképpen szeretnénk, hogy legyen meg a lehetőségünk a tárgyalásra. Ez az általános üzenetünk. És most kérem, próbáljon választ adni nekünk. Köszönöm szépen. Kedves elnökasszony, köszönet az európai parlamenti képviselőknek a kérdésekért, megjegyzésekért. Megkaptam ezt az erős üzenetet a szakbizottság részéről. A Európai Parlament tehát készen áll, nagyon sok témát Fájt már elfogadott a parlament elnökség nevében. Azt mondhatom, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy az összes fáj tekintetében előrelépjünk, megkezdjük a tárgyalásokat. A bevezetőmben azt mondtam, hogy készen állunk arra, hogy megkezdjük önökkel a tárgyalásokat. Először is elmondanám, hogy nagy siker az, hogy a CPR-t, CPR jelentést ma délelőtt elfogadták, gratulálok ehhez. Az elnökség nevében elmondhatom, hogy a három oldalú egyeztetést megkezdhetjük a tanácsi mandátum alapján, amit a tagállamoktól kap a tanács. Ezért a három oldalú egyeztetéssel kapcsolatban a mi célunk az, hogy a tanács készen álljon az Európai Parlamenttel való egyeztetésre időben, és így a jelenlegi program generációról az új generációra való átállás az sima legyen. Mi azt akarjuk, hogy időben készen álljunk. Levontuk a következtetéseket a mostani programozási időszakból, ahol az indulás késedelmet szenvedett, úgyhogy mi most gyorsan szeretnénk lépni. Üdvözöljük azt, hogy az intézmény közi tárgyalások meg tudnak kezdődni, ahogy mondtam, politikai, technikai szinten is. A CPR témájában az elnökség megkapta a mandátumot, az első és az ötödik blokkokra, és megkezdhetjük a tárgyalásokat. Ütemter tekintetében azt tudom mondani, hogy a második blokkot is meg tudjuk kezdeni. Ez a feltételekre vonatkozik, és reméljük, hogy megkapjuk a mandátumot a korepertől, január 13-án lesz korepel, az RDF és a kohéziós alap tekintetében is a mondó egyeztetés megkezdődhet, megkezdődhet, de ahogy mondtam, ez függ attól a mandátumtól, amit kapunk. Megpróbálunk mi a lehető leggyorsabban előrelépni. Értjük nagyon jól. Nem csak a kedvezményezetek részéről, hogy fontos a céljaink elérése, a fontos a befektetés, és fontos a jólét az európai állampolgárok számára. Megpróbálunk minden lehetőt megtenni azért, hogy gyorsabban lépjünk előre. Köszönöm szépen, Krell asszony, a munkája, a szavait. Szeretnék önöknek, önnek, Novakov úrnak is gratulálni a dossziéhez, és természetesen gratulálok az Európai Parlament minden képviselőjének, és a szakértőknek is. Tudjuk, hogy együtt működünk szakértőkkel. A politikai üzenet az egy nagyon erős üzenet, és gratulálok ehhez. Volt egy konkrét kérdés Novákov úr részéről. A legfontosabb programozási témában előrelépés történt. Ugye 2021-ben indulnak ezek a programok, itt nincs késedelem. Ahogy mondtam, az 1-es, 5-ös, 2-es blokkok indulnak az RDF és a kohéziós alapok témája is indulhat. Aztán Tamás egy asszony. Köszönöm szépen a szavait. Biztosíthatom ön a, önt arról, hogy a tanács részéről elvégezzük a munkánkat. Az a célunk, hogy semleges legyen a megközelítésünk, és szeretnék külön gratulálni önnek, Gabriela miniszter kollégámnak is, és a kohéziót támogató személyként ott leszek Dubrovnikban, a román elnökség képviseletében leszek ott természetesen. Miltenberg úr. Természetesen Bukarestben is történik egyeztetés. A, az MMFF tárgyalási boxokkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a korábbi elnökség határozta meg a tárgyalási témákat. Széles támogatást kapnak ezek a témák a tagállamok részéről, valószínűleg a vezetők részéről politikai iránymutatásra lesz szükség ahhoz, hogy a tanácsban kialakuljon a pozíció. Az Európai Tanács bevonása teljesen megfelel a szerződésben meghatározott szerepének. megpróbáljuk meghatározni az általános politikai irányokat, prioritásokat, és ezeknek az alapját a vezetők döntései képezik. Ahogy tudják, a parlament az általános MFF csomag tekintetében is aktívan részt vehet majd az egyeztetéseken. Nagyon sok lehetőségünk lesz egy egyeztetésre, figyelembe véve, hogy az összes általános tanácsülést követően megkezdődik a párbeszéd Európai Parlamenttel tájékoztatást kapnak az MFF témákról. A tanács most nem tud az MFF-fel kapcsolatban semmilyen vállalást tenni a parlamentnek. Ahogy tudják, az MFF tárgyalások mindig a vezetők és a egyet, egyeztetését függenek, és a jogalkotóknak kell megállapodásra jutni. Az MFF megállapodás, ahol tudják politikai szinten, idén össze fog megszületni. Következő kérdés. hogyan tervezzük a három oldalú egyeztetést az Interreg és az ECBM rendelet témájában. A tanács eljárása eltér az Európai Parlamentitől. Az Európai Parlament esetében párhuzamosan alakul a mandátum az egyes rendeleteknél, a tanács szintjén viszont egyetlen testület felelős a tárgyalásokért ahogy említettem, a tanács munkája a kohéziós csomag fő elemére koncentrált, ezek kapcsolódnak az MFF-hez, és így a tagállamok meg tudják kezdeni az előkészítést a következő programidőszakra. Ezért a tanács január elejére a tanácsi mandátum az Interreg esetében nem fog rendelkezni még a mandátummal az ECBL mechanizmus miatt a román elnökség, a három oldal egyeztetést megkezdheti a fájlokkal kapcsolatban. A mandátumok tekintetében csak azok állnak rendelkezésre, amelyek a téma szerinti felosztásra vonatkoznak, és amiket említettem, és mi a tanácsban természetesen szeretnénk a lehető leggyorsabban előrelépni a kettes tömb és az EDF e és az MC témájában. Mi volt még? Miltenberg úr és Nika képviselők rákérdeztek, hogy mi a kapcsolat a jogállamiság és a kohéziós politika között. A tanács nevében mondhatom, hogy továbbra is vizsgáljuk a jogi szolgálat véleményét, amit a tagállamok értek, és a javaslatot. Bizonyára tudják, hogy eltérnek a vélemények az Európai Parlamenti véleményhez képest. Ezért csak a vezetők hozhatják meg a döntést, hiszen ez is a tárgyalási témák közé tartozik. Buda úr. Most az anyanyelvemen fogok beszélni. Buda úrnak anyanyelvemen adom meg a választ. Legat de simplificare. Hát először is, ami számunkra a legfontosabb az az, hogy a bizottsági javaslat a rugalmasságot és az egyszerűsítést tartalmazza. Ugyanakkor az egész egyszerűsítési folyamat már beindult. És állandóan változóban is van. Gyakorlatilag azzal a célral, hogy növeljük az abszorciós rátát. A cél ezen kívül még az is lehet, hogy egyszerűsítsük az európai jogalkotást, és figyelembe vegyük azt is, hogy nemzeti szinten mi történik. És természetesen minden attól függ, hogy hogyan látják ezt a kedvezményezettek. Tehát egyszerűsítés, és itt meg is nyitok egy zárójelet. Romániában ez a folyamat éppen működik, azért is mondom ezt, mert fontos számunkra az, hogy a teljes nemzeti jogot figyelembe vegyük, és ugyanakkor az európai jogszabályokat is tiszteletben kell tartani. Nagyon fontos az is, hogy az európai alapokat nyilvánosságra kell hozni, ez ezzel kapcsolatos információkat, tehát az átláthatóság, a korrekt felhasználás rendkívül fontos, és ehhez kontrollmechanizmusokat alakítottunk ki, ellenőrzést végzünk, és itt megint a román példára térnék vissza. Nekünk van egy ezzel kapcsolatos jogszabályunk, amelyben tisztázzuk, hogy a csalás ellenes ellenőrzések hogyan valósulnak meg. Tehát itt különleges eljárásokról van szó, amelyeket megvalósítunk. Az audit hatóságok is állandóan vizsgálják azt, hogy hogyan költjük el a közpénzeket. Az elnökségi prioritások kapcsán persze nem nyilatkozhatunk a különböző nemzeti szabályokról, de az egyszerűsítést adminisztratív szempontból a bizottsági javaslattal összhangban kívánjuk megvalósítani. Folytatom a válaszokat. Mr. Arimont. Ez regards Interreg. Ami az Interreget illeti, néhány ezzel kapcsolatos találkozóra már, szó, már sor került miniszteri szinten is a kohéziós politikáért felelős miniszterek szintjén. Ebből az is kiderült, hogy a bizottsági felépítés mindenképpen hozzá kell igazítani a realitásokhoz, és az elnökség során ezt meg is fogjuk valósítani. Ezen kívül a határon átnyúló mechanizmusokkal kapcsolatban szintén fontos azt látni, hogy ennek a rendeletnek semmi köze az MFF-hez, ugyanakkor rengeteg jogi kérdést, illetve alkotmányossági problémát is tisztázni kell. Ahogyan elmondta már, a bizottság június végére szeretné megvalósítani az általános megközelítést. Just a second. <laughs> There are a lot of questions. Um, Mrs. Zoana. Zoana asszony. Teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy a szinergiákat az Európai Uniós politikák között meg kell valósítani 2020 és az attól akkor kezdődő időszakra vonatkoztatva, és a különböző politikák, illetve eszközök szinergiáit ki kell alakítani. Emellett megfelelő finanszírozási hátteret szeretnénk biztosítani a kohéziós politikai céloknak. Egy másik fontos kérdés, amelyre Buda úr utalt. A számunkra igen fontos az, hogy a regionális politikák központjába helyezzük Nika úr. Mr. Nika. Nika úr, igen, valóban létezik kapcsolódási pont az európai szemeszter és a kohéziós politika között. Az ezzel kapcsolatos országspecifikus ajánlások 2019 és 25 között egy olyan annexben kerülnek kifejtésre, ahol gyakorlatilag minden egyes tagállamban a befektetési eh, igényeket rögzíteni fogjuk. Ennek az lesz a célja, hogy amint a programozási időszakba belépünk, figyelembe kell majd venni azt, hogy eh, az alapok programozása hogyan alakul, illetve a híres nevezetes félidős felülvizsgálat. Ez egy új eszköz, amely a strukturális reformok támogatására valósult meg, és ez kiegészíti a többi alapot. Tehát a kohéziós politikának a többi alapjára gondolok. és azt hiszem, hogy ezen keresztül kimondhatom, hogy az összes feltett kérdésre választattunk. Még egyszer szeretném megköszönni, hogy feltették ezeket a kérdéseket. Köszönöm a bizalmat, és hát azt hiszem, hogy itt nagyon jó um, eredményeket tudunk majd elérni az elnökség során. Tudom azt is, hogy az önök mandátuma márciusban lejár, de hát mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy addig is minél több dossziét előre tudjunk mozdítani. Erre szükség van az európai projekt szempontjából és az állampolgárok szempontjából is. Elnök, köszönöm szépen a prezentációt és ezeket a nagyon részletes válaszokat. És most én is azt kérem, hogy a regi szakbizottság részéről a következőket üzenjük. A parlament és a tanács társjogalkotók, ez pedig azt jelenti, hogy a végső a megállapodások a következő, a jövőbeli közös jogszabályokra vonatkozó tájékoztatva, közös döntés alapján kell, hogy megvalósuljanak, tehát önök a tanács részéről nem tudják ezt egyoldalúan megalkotni, úgyhogy ezt szeretném üzenni, és még egyszer nagyon sok sikert kívánunk a soros elnökséghez. Thank you. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A következő napirendi pontunk pedig egy eszmecsere lesz Krecu biztossal, és nézzük meg, hogy itt van-e már. Ha nincs itt, akkor, akkor egy 15 perces szünetet fogok elrendelni. Okay, ladies and gentlemen, now we can... Hölgyeim és uraim, akkor folytathatjuk a munkát. Kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Köszönöm. Our program of in- az intézményközi eszmecsere folytatódik a szakbizottságunk ülésén Kretszú biztos látogatásával. A biztos asszony legutóbb május 31-én járt nálunk, tehát hosszú idő telt el azóta. Azóta külön-külön folytattuk a munkát, most pedig elég idő áll rendelkezésünkre, hogy megvitassuk a regionális bizottságban és az Európai Bizottságban megvetkezett fejleményeket. Ezen időszak során elfogadtunk jelentéseket az Interregről, március 3-án itt a bizottságban, a közös rendelkezések rendeletéről pedig ma reggel fogadtuk el a jelentést, és az Interreget már a plenárison is elfogadtunk, a CPR pedig előreláthatólag a februári ülésszak napirendjére kerül majd. És a határon átnyúló mechanizmussal kapcsolatos jelentést is elfogadtuk, és reméljük, hogy a februári, február során a regionális bizottságban a regionális fejlesztési alapról és a kohéziós alapról is szavazni tudunk. Tehát a regionális bizottság keményen dolgozik, mindannyian készek vagyunk arra, hogy lezárjuk ezeket a véleményeket, és megkezdjük bizonyos dossziéknál az intézményközi eszmecserét. Nagyon érdekes egyeztetést folytattunk most. Egyébként az önlátogatása előtt a román soros elnökséggel remélem biztos asszony, hogy reagálni tud a jelentéseinkkel kapcsolatos állásfoglalásunkra, illetve ismerteti a bizottság állásfoglalására is Ahogyan az lenni szokott, számítok arra, hogy nagyon érdekes lesz ez az esmecsere, és most öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is nagyon boldog új évet kívánok mindenkinek. Ez egy kihívásokkal teli év lesz. Jó egészséget és sok boldogságot kívánok mindannyiuknak családjaiknak is. Régóta nem találkoztunk, de a Koter Regi közös találkozásra, ülésünkre októberben került sor. Köszönöm Önöknek a CPR jelentés elfogadását. Úgy vélem, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő a 2020 utáni időszak szempontjából. Nagyon színvonalas ez a dosszié, rövid idő alatt készült el, és azt hiszem, hogy mindannyiuknak hálával tartozunk azért, hogy elfogadták ezt a jelentést, főleg ha figyelembe vesszük, hogy hány ezer módosító készült. Azért nem csak köszönettel tartozunk, hanem gratulálni szeretnék Konstancénak, Andrejnek is, illetve kollégáiknak is a jelentésért. Úgy gondolom, hogy nagy, nagyon el kell ismerjük mindannyiuk munkáját, és köszönjük a támogatásunkat, támogatásukat is az, az egyszerűsítésre vonatkozó irányelvek témájában, illetve az új strukturális politikával kapcsolatos eredményekért, az új partnerségi programokat is meg kell említenem, a az egyszerűsítés, a különböző projektek irányításának egyszerűsítése, valamint az irányítási rendszerek témájában. Örülök annak, hogy támogatták a költségvetési politikánkat is, és köszönjük azt a bizalmat, amelyet a politikánk iránt tanúsítanak, hiszen az 500 millió európai állampolgár érdekében ez nagyon fontos. A gazdasági, szociális és területi kohézió véleményem szerint továbbra is az európai projekt magja kell, hogy legyen. Ez a jelentés egy nagyon fontos pillanatban érkezik, az Interreggel kapcsolatos jelentés, amelyet ön is említett, a plenárison a múlt héten fogadták el. Gratulálok az előadónak, Arimont úrnak, illetve az árnyék jelentéstevőknek ezen nagyon színvonalas jelentésért. Itt az ideje most, hogy tovább haladjunk, úgy gondolom, hogy ha szeretnénk elkerülni a késedelmeket a 2020 utáni időszak elindításában, akkor már most el kell kezdenünk a munkát. Említettük, hogy a választások előtt ez egy ideális pillanat lesz, és úgy tűnik, hogy most már lehetetlenség lesz az három oldalú egyeztetéseket is elkezdeni. Minden esetre, hogyha a rendeleteket, illetve a költségvetést az év végéig nem tudjuk elfogadni, akkor nagyon nagy időveszteséget kockáztatunk, és a programok tervezése, illetve végrehajtása szempontjából is ez egy késlekedést jelenthet. Tehát az kell, hogy legyen a célunk, hogy bebizonyítsuk, hogy mire képes az európai költségvetés az állampolgárok érdekében. Tehát itt az ideje, hogy elkezdjük a háromoldalú egyeztetéseket. Önök ezzel a jelentéssel bizonyították, hogy erre készen állnak. Véleményem szerint azonnal el kell kezdjük ezt a munkát, ezért arra kérném önöket és a román elnökséget is, hogy ezt a lendületet tartsák fenn a trialógusok során is. Fenn kell tartanunk ezt a lendületet, ugyanakkor a javaslatok színvonalasak kell, hogy maradjanak, hogy modern és dinamikus legyen a kohéziós politika jövőben is. A kulcsfontosságú elemeket szeretném felidézni a bizottsági javaslatból. Ezek véleményem szerint meg kell, hogy maradjanak, ezeket meg kell őriznünk, és persze a támogatásukra is számítok, annak érdekében, hogy ne vizezzük fel a tárgyalások során ezen kulcsfontosságú elemeket, amelyek közül az első számukra a partnerségi megállapodás az összes tagállamra nézve. Tudom, hogy vannak olyan nézetek, amelyek csak bizonyos tagállamokra terjesztenék ki ezeket. Az önök jelentése joggal hangsúlyozza a szakpolitikánk stratégiai alapját, a koordináció megerősítését, illetve az EU alapok közti szinergia hatásokat. Én hiszek abban, hogy az összes tagállamnak stratégiai megállapításra van, megközelítésre van szüksége, és partnerségre, még olyan esetekben is, ahol kis összegeket különítettünk el, és csak néhány program létezik. Az európai források hatékony elköltése érdekében egy komoly stratégiai alapra van szükségünk, hogy elérjük a kívánt eredményeket. Ezek a kérdések nem pusztán technikai jellegűek, én úgy gondolom, hogy kulcsfontosságúak, ez egy stratégiai, politikai döntésnek nevezhető, és az új partnerségi megállapodásokra vonatkozó javaslatunk új administratív terheket nem jelent. Az egyik administratív választás döntés az alapok közti koordináció, hiszek a teljes körű partnerségi megállapodásokban. Tudják, hogy azt javasoltuk, hogy hét alap kerüljön a CPR-be, hogy így serkentsük a kohéziós politikát, elősegítsük a jobb végrehajtást, ez lefedni az összes alapot és mind a 27 tagállamot. Az a véleményünk, hogy kettős mércéket nem fogadhatunk el, különböző szabályokat a tagállamokra nézve, és azt sem fogadhatjuk el, hogy különböző alapokra különböző szabályok vonatkozzanak. Ahogy a bevezetőmben elmondtam, számítok az önök támogatására. A második kulcsfontosságú elem az 5 plusz 2 programozásra vonatkozik arra kérném önöket, hogy legyenek nyitottak, ugyanis jelentéssel kell megtöltenünk a félidei értékelést. A rugalmasságot nem szabad csökkenteni, ugyanis így nehezen tudunk reagálni az új kihívásokra. Tudjuk, hogy az utolsó programozási időszak során a migrációs problémára nem számítottunk, és különböző programokat meg kellett változtatnunk, olyan, köz, olyan államokban, mint a cseh köztársaság át, a forrásokat, mert nem volt kellő számú projekt. Tehát szükségünk van egyfajta rugalmasságra a félidei értékelésnél, és az állampolgárok igényének megfelelően kell a forrásokat odaítélnünk. Nem szabad ellépnünk a rugalmasságtól, az 5 plusz 2-es programozás a mi érvelésünk szerint a hosszú távú projektek szempontjából nem meggyőző, de engem ez azért nem győz meg, ugyanis a hosszú távú projektek a kohéziós politika jövője szempontjából kulcsfontosságúak, és a félidei értékelésben is szerepet kapnak. Egy közös gyakorlatot alakítottunk ki. A négy év lesz, négy év áll rendelkezésre a projektek végrehajtásához, tehát 5 plusz 2 helyett 5 plusz 4-et kellene 5 plusz 4-nek kellene ezt neveznünk, hiszen 2029-ig tart ez az időszak. Tehát több rugalmasságra van, szó, van szükség a költekezésről, és ez nem akadályozhatja a hosszú távú tervezést. A harmadik elem pedig a multi koncentráció. Andrea Cozzolino dolgozik a kohéziós politikával kapcsolatos jelentésen, várom ennek a kimenettelét. Addig is hagyj jegyezzem meg, hogy a tematikus koncentrációval kapcsolatos javaslatunk nagyon nagyra törő. Az egyes és a kettes politikai célkitűzésre vonatkozó javaslatunk nagyra törő, ugyanakkor egy intelligensebb Európa felé kellene elmozdulnunk, egy zöldebb és alacsonyabb színkibocsátású gazdaság felé, és ezek szélesebb körű célkitűzések, mint a jelenlegiek, tehát a tematikus koncentráció nagy rugalmasságot feltételez, a regionális és helyi érdekeket figyelembe kell vennünk. Ebben az összefüggésben azt is megjegyezném, hogy a javaslatunk kellően rugalmas, hogy a különböző kihívásokra reagáljunk. Mindenek előtt a szén intenzív régiókat tartjuk szem előtt, hogy megsegítsük ott az átalakulást, az átállást. Az ilyen régiók tapasztalata arról tanúskodik, hogy nem a finanszírozás hiánya, hanem az administratív kapacitás hiánya az, ami akadályozza a megfelelő stratégiák és projektek kivitelezését az ilyen térségekben. A kohéziós politika már most is hozzáférhető a KKV-k számára, egy új alap éppen ezért zavart keltene a kedvezményezettek körében is. A negyedik fő elem az egyszerűsítés, amelynek kapcsán köszönöm a támogatásukat, hiszen tudjuk, tudják, hogy támogattuk ezt, köszönjük azt, hogy az erőfeszítéseinket támogatták, ugyanis a javaslatainkban az egyszerűsítés több esetben a tagok javaslataira épül. A programok felépítését, illetve a pénzek követésére vonatkozó javaslatainkat egyszerűsítettük, a szabályokat jobban összhangba hoztuk a különböző alapoknál, a pénzügyi eszközöket is közelítettük egymáshoz. Van egy kézi könyvünk, amely 80 különböző egyszerűsítésre vonatkozó intézkedést tartalmaz. A javaslatok szempontjából köszönöm a támogatásukat, hiszen tudják, hogy a bizottság nagyon is támogatja az egyszerűsítést. Ez persze nem lett egy önmagában vett cél, mint a rugalmasság sem. A kohézió a végső célunk, az egyszerűsítés és a rugalmasság pedig egyszerűen eszközök, amelyek e célhoz elvezethetnek. Mindenképpen a hatékonyságot és a szakpolitikánk minőségét kell szem előtt tartanunk, ezt pedig a partnerségi együttműködések, az 5 plusz 2 programozás, az egyszerűsítés hivatottak elősegíteni, így érhetünk el egy hatékony, eredményes politikát, de ehhez természetesen a pilléreket is erősítenünk kell. Következésképpen köszönöm még egyszer a támogatásukat. Természetesen továbbra is számítok erre a támogatásra, ha eredményes politikát szeretnénk a trialógusok során. Azt hiszem, hogy a lehető leghamarabb el kell kezdenünk a munkát. Minden egyes napot ki kell használnunk az áprilisi plenárisig, hogy haladjunk a tárgyalásokkal. A legfontosabb témák a 2020 utáni programok szempontjából benne vannak a mandátumban, mandátumban Gondolok itt az irányítási és ellenőrzési intézkedésekre, amelyek a rendeletnek egy harmadát teszik ki. Nincs kockázat annak, ha már most tovább lépünk, hiszen semmi, sem, semmiben sem állapodhatunk meg, amíg mindenben nem állapodtunk meg. Erre kell tehát építenünk. Ezzel egyértelmű feltételeket, körülményeket teremtünk a hatóságok számára és a kedvezményezett országok számára is, a CPR-rel kapcsolatos rendeletük ugye az egész javaslatot lefedi, és természetesen a tanácsban is ezt majd elő kell terjesztenünk, és április végéig ki kell használnunk az időt. Köszönöm még egyszer a támogatásukat, sok szerencsét kívánok önöknek, és várom, hogy elkezdjük a trialógust, és persze várom a kérdéseiket is. First of all the question. Köszönöm szépen. Először a kérdések, utána majd a trilógus, hogyha a tanács ezt megengedi nekünk. Most volt egy találkozónk a román elnökséggel, és beszéltünk a három oldal egyeztetésekről. Megkezdjük a kérdések feltevését. Presszó asszony. Nem. Krél asszony. És akkor majd utána. Rendben. Ich dachte, wir fangen wieder mit den Koordinatoren. Azt hittem először a koordinátorok kapnak szót, de mindegy. Én nagyon szívesen kezdem. Biztos asszony, örülök annak, hogy ismét eljött a szakbizottságon külésére. Ez egy nagyon szerencsés nap, ugyanis lebonyolítottuk ma a CPR-rel kapcsolatos nehéz szavazást. Úgy vélem, hogy ez valóban egy nagy siker a bizottság számára, ezért még egyszer köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki hozzájárult ehhez az eredményhez. A plenáris szempontjából azt hiszem egy jó alapot teremtettünk, ami pedig az ön által említett témákat illeti. Véleményem szerint a parlament mindig a bizottság oldalán áll, ami a partnerségi megállapodást és magát a partnerségi elvet illeti, ami ezzel szorosan összefügg. Ezt mindig is támogattuk. Sőt, nem csak támogattuk, hanem erősíteni is szeretnénk. Szerintem a trialógus során is ez egy fontos kérdés lesz a parlament számára, nevezetesen az, hogy ebbe az irányba lépjünk tovább. És természetesen támogatjuk a bizottságot az egyszerűsítés, a szakpolitikák egyszerűsítése érdekében is. Társelőadóként az árnyék jelentéstevőkkel együtt ügyeltünk mindig is arra, hogy a módosító indítványok által ne generáljunk további administratív terheket. Szerintem ez többé-kevésbé sikerült, de elég, ha kiragadunk egy példát. Természetesen nagyon jó lenne, hogyha sok információt kapnánk a tagállamokban a nemekkel kapcsolatos helyzet alakulásáról. Erre vonatkozóan is voltak módosítók, hiszen tudjuk, hogy az adatokat össze kell gyűjteni, és ez egy óriási administratív terhet jelent, és a kohéziós politika szempontjából az egyszerűsítés mellett tettük le a voksunkat. Egy nagyon nagy többség azt támogatta, hogy a különböző alapok közti hát, csoportosításokat, illetve az Európai Unió programjait ne alakítsuk olyan nagyvonalúan, ahogyan ezt a bizottság elképzelte és javasolta, ugyanis az a véleményünk, hogy miután a bizottság bevezette a javaslatával ezeket a nagyon fájdalmas csökkentéseket a kohéziós politikában is, nem tehetünk egyszerűen úgy, mintha temérdek pénzünk lenne, hogy olyan programokat bocsássunk a különböző programok rendelkezésére, mint a Connecting Europe Facility esetében, ahogyan azt a bizottság javasolta. Szerintem egy jó kompromisszumot találtunk a transferek kapcsán, illetve a különböző programok finanszírozása érdekében, és remélem, hogy a bizottság a tanácssal való tárgyalások során is támogatni fog majd bennünket ebben az irányban. A mi bizottságunk valóban szeretné lehetővé tenni egyfelül a rugalmasságot, másfelül azonban szeretnénk leszögezni azt is, hogy mi az mi hatáskörükbe tartozik többek között a kohéziós politika védelme is. A regionális alapok és a kohéziós alapok témájában még nem zártuk le a munkát, erről tehát nem tudok sokat mondani. Remélem, hogy február közepén a bizottságban tudunk majd szavazni, és jó kompromisszum születik majd. Sajnálom egy kicsit azt, hogy az Interreg témájában a múlt héten lezárt munka úgy tűnik, hogy a tanács nem tudja ehhez a mandátumot megszerezni, így nem kezdődhet el a trialógus. Ezt sajnálatosnak tartom, mert a határokon átnyúló együttműködés az állampolgárok számára valóban az Európához való közelséget is jelképezi, a határmenti térségek közti együttműködés valóban kézzelfoghatóvá teszi az Európai Uniót az állampolgárok számára, ezért jó lett volna, ha ezzel kapcsolatban is elkezdjük a tárgyalásokat. Ami pedig a CPR-t illeti, abból indulok ki, hogy a plenárison februárban megkapjuk majd a mandátumot. Remélem, hogy többé-kevésbé változatlan mandátumot kapunk, és ezt követően a trialógust is elkezdhetjük. Az elnökség már nyilatkozott erről, jelezte, hogy két blokkot már lezárt, és talán egy további blokk is a mandátumhoz kerül. És ha sikerül a programozást és a menedzsmentet egy blokként megtárgyalni, akkor már ez egy fontos jelzés lenne a régiók számára. Minden parlament persze szabadon dönt, de úgy gondolom, hogy egy újonnan megválasztott parlament, amelynek az összetételét természetesen most még nem ismerjük, az általunk elvégzett munkát minden bizonyal értékeli majd, hiszen az új parlament nyilván tisztában lesz a felelősségével, azzal, hogy 2021. január 1-én egy új kohéziós politikát szeretnénk, amely akkor remélhetőleg hatályba léphet, úgyhogy mindenképpen érdemes a lehető legnagyobb léptekben haladni addig is, és remélem, hogy ehhez megkapjuk majd a bizottság részéről is a támogatást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor most a koordinátorokkal folytatjuk. Tomas is adszony, öné a szó. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, biztos asszony. Lenne egy kérdésem, amit már régóta forgatok a fejemben. Egyszerű a kérdés, de tudom, hogy nehéz erre választ találni. A bizottság hogy tudja segíteni, főleg a kevésbé fejlett tagállamokat, azért, hogy aktívan integrálódjanak a jogalkotási folyamatokban az Európai Unióban. Azért teszem fel ezt a kérdést, mert vannak olyan tagállamok, amelyeknél gyorsabb a hozzáférés az alapokhoz, más tagállamoknál, amelyek kevésbé aktívak, ezek a tagállamok sokszor források nélkül maradnak, pedig fontosak ezek a források. Lehet, hogy esetleg nem a bizottság illetékességéről van szó, de a bizottság ugye annyira hatékony, amennyire a leggyengébb tagállam hatékony. Felner képviselő. Köszönöm szépen, üdvözlöm újra biztos asszony. Ma délelőtt ugye tudja, hogy a CPR-ről beszéltünk, és a CPR-ben az egyik legfontosabb téma a pénzek áthelyezése a struktúrális alapból a közvetlenül kezelt alapokba. Az a, abban a javaslatban, amit ma délelőtt elfogadtunk, ezt a módosítást, ezt leszavaztuk. Meg tudnám magyarázni, hogy a javaslatban mennyi, miért ennyire fontos ez a téma? Ne felejtsük el, hogy még a plenárisan is meg kell vitassuk a kérdést, és ott is be tudunk nyújtani módosító indítványokat. Ez volt az első kérdésem. Második kérdésem. Évvége, december vége, megkaphatjuk az összes információt, láthatjuk, hogy mi a helyzet a teljesítések tekintetében. Románia több alkalommal egyeteművé tette, hogy az elmúlt hónapokban fölmerült a súlyos kockázata a teljesítésnek. Láttam az ön Facebook oldalát, ugye üdvözlöm a közösségi médiát, hogy a román hatóságok múlt év végére, tehát né- néhány héttel ezelőtt javasoltak 69 millió eurós értékben új projekteket. A kérdésem, nem gondolja, hogy ez problémás az addicionalitás szempontjából is, hogyha a tagállamok ilyen későn állnak elő projektekkel az év során. Nekem az a benyomásom, hogy itt igazából csak a nem teljesítés kockázat csökkentése a cél, és az európai számvevőszék szempontjából, amikor az addicionalitás kérdése fölmerül, ez problémás lesz az egyik projekt, amit itt figyelembe vettek, 700 mentőautó beszerzése volt. Ez nagyon fontos az egészségügyi szektor. Mentőautókról van szó, ugye, beteg szállításról. Ez fontos az román egészségügyi számára. Az én információm szerint Nemzeti Román alapokból történne ez a beszerzés. Tehát itt megkérdőjelezik az addicionalitás, és ez kockázatos lehet, és talán kritikus lesz majd a számvevőszék. Utolsó kérdésem a számvevőszékkel kapcsolatos. Az EU kiadásokkal kapcsolatos családo, csalásokra egy jelentést adtak ki, és az ajánlásokat követően a régi igazgatós, főigazgatóságnál alacsonyabb ez a szín, mint máshol az, plán a foglalkoztatásnál 32%-os, agri 24%-os, és a réginél ez csak 10%-os. Az a kérdésem, hogy mi ennek a fő oka? És a Manetum utolsó hónapjaiban tesznek-e majd kezdeményezéseket azért, hogy ezt helyreállítsák, ha egyáltalán helyre lehet állítani ha van lehetőség orvoslásra. Köszönöm szépen. is képviselő. Szeretném üdvözölni a biztosasszonyt, boldog új évet is kívánok egyúttal. A lehető legrövidebben szeretnék több témát is felvetni. Egyetértek önnel, amikor azt mondja, hogy a következő néhány hónapot a lehető leginkább ki kell használni, főleg itt az európai választások előtt, azért, hogy megállapodásra tudjunk jutni a következő többéves pénzügyi keretről, az MFF-ről. Ez a bizottság és a román elnökség számára lehetőség, hogy fölgyorsítsák ezt a folyamatot. hogyha nincs megállapodás, akkor egyrészt időt vesztegetünk, de másrészt pénzt is elvesztegetünk, hiszen ez a programok késedelmét fogja jelenteni, ennek gazdasági, anyagi, szociális költsége lesz. Az euróövezet ben csökkennek a növekedési előrejelzések. A kérdésem, 2020-ban elképzelhető, hogy megállapodás nélkül fog indulni a program. Maga szerint mi fog történni? Mi az előrejelzése ezzel kapcsolatban? A e, második kérdésem az Interreggel kapcsolatos. Krell asszony említette a témát. A plenáris ezt megszavazta, ez pozitív. És így el tudjuk kezdeni a három oldal egyeztetést két napon belül Görögország ratifikálni fog a volt Jugoszláv köztársasága Macedóniával egy megállapodást, aminek pozitív lesz a hatása. Az Európai Parlament üdvözli ezt. A bizottság is ezt teszi, a tanács is ezt teszi. Itt pozitív eredményekről beszélünk. 30 éves vita lezárásáról van szó. A nemzetközi közösség megtapsolja ezt, ez nem elégséges. Hogyha van interrekt, interrekt támogatás, az jó lenne a polgárok számára, mert látnák, hogy javul az életük, mindennapi életük. Még egy téma, az egyszerűsítés. Az Európai Parlament önökkel működve dolgozik ezen a karcsúsításon, az egyszerűsítésen. De azért nagyon oda kell figyelni, hogy ne legyenek kettős elvárások. Hadd mondjak egy példát. A bizottság javaslata az új kohéziós politikára vonatkozóan az új MFF-en belül figyelembe vett más kritériumokat is, nem csak a GDP-t, a források felosztásánál, Szociális kritériumokat, például munkanélküliségi rátát. Szeretném tudni, hogy a CPR miért csak a GDP tekinti kritériumnak, miért nem foglalkoznak a CPR-ben más szociális kritériumokkal is. Két témát szeretnék újra felvetni, itt is röviden fogok fogalmazni. Az első témám számomra aggályos, hogy a migrációs alapot, ha bevesszük a CPR-be, az nem veszi figyelembe a következőt. A migráció. A migrációs folyamat nagy terhet jelent a határmenti országokra. A migrációra nincs európai megoldás. Itt veszély áll fenn az EU, nem tud előállni egy általános megoldással. A befogadó, illetve vendéglátó országoknak ez egy plusz terhet jelent. A szigeteket továbbá diszkriminatív módon kezelik, ez Görögország és más országok esetében is igaz. A szigeteknél súlyos problémát jelent, amikor arról van szó, hogy az állampolgárok hozzáférhessenek a javakhoz. A frakcióm egy módosító tervez elkészíteni, bár a CPR CPR témájában sok jó munkát végeztünk már, de ezt a témát szeretnénk a költségvetéssel kapcsolatban felhasználni, mert nem akarjuk, hogy bizonyos régiók hátrányt szenvedjenek, csak azért, mert a központi kormányok nem megfelelően kezelik ezeket a kérdéseket. Azért mondom mindezt, mert jelenleg lehet, hogy Görögországban jobb lesz a közpénzek helyzete, mint Németországban. Bresszó asszony következik. Köszönöm szépen, és én is szeretném Önt köszönteni. Két gondolatot engedjenek meg. Az első, ahogyan már többen is emlékeztettek rá, A trilógusoktól függetlenül az már biztos, hogy nem fogjuk tudni lezárni semmit, hogyha nem sikerül az összegekben megegyezni. Ez külön-külön is igaz egyébként az összes rendeletre, amelyről most éppen eszmét cserélünk. Ez azt is jelenti egyben, hogy még hogyha elfben lehetőség is nyílik arra, hogy ezt megtegyük, a valóságban valószínűleg nem sikerül majd ebben megegyezni, mert gyakorlatilag mindenben egyet kell érteni ahhoz, hogy külön-külön is működjenek a dolgok. A parlament ebben egyébként nagyon kemény lesz, mert azt hiszem, hogy ez az egyetlen lehetőség arra vonatkozólag, hogy egyben tudjuk tartani azokat a területeket, amelyekre nagyobb ráhatásunk van, azokkal, amelyekre finoman szóval kevesebb hatásunk van. Mit gondol, hogy mit tud tenni az Európai Bizottság akkor, hogyha nem sikerül ezt a megállapodást tető alá hozni, még a mandátum vége előtt, hogyan lehet legalább előrelépni? Legalább egy keretmegállapodás feltételeiben, amelyek kirajzolnák a jövőbeni lehetőségeket, és amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy esetleg októberben sikerüljön ténylegesen lezárni mindezt, hiszen akkor már egy új parlamenttel dolgozik itt a bizottság, még éppen a biztosok meghallgatását fogja intézni, tehát, hogy akkor kellene mindent lezárni, plusz még az MFF-et is. Hogyha most nem sikerül előrelépni különböző kérdésekben, akkor azért technikai értelemben is nehéz lesz a határidőket tartani. A második kérdésem az egy picit egyszerűbb, mint azok, akik az unió külső területeiről, vagy hegyvidéki területeiről, vagy mezőgazdasági területeiről érkeznek, ez pedig 80%-át teszi ki egyébként az unió területének és 50%-át a népességének. Mi szeretnénk, hogyha ön a mandátumát úgy tudná lezárni, noha emellett persze reméljük, hogy majd meghosszabbítják a mandátumát, de mégiscsak jó lenne, hogyha legalább a, man- a le lehetne zárni a ultraperiférikus régiókra, hegyvidéki régiókra vonatkozó megállapodást, hiszen egyre inkább úgy tűnik, hogy koncentráció irányába mozdulunk el a területi megközelítés helyett. Mégis nagyon fontos lenne az, hogy azért diversifikált megközelítést alkalmazzunk. A digitális agenda nem ugyanazt jelenti a nagyvárosi területeken, mint egy eldogott hegyvidéki kisfaluban, ahol sokkal nehezebb az emberek helyzete. A célok ugyanazok, de mégis az elérése ezeknek a céloknak nagyon különböző lehet. Hogyan lehet ilyen értelemben célzott megoldásokat kidolgozni, hogyan lehet segíteni a régiókat, a célok megvalósításában, például a digitális agendára vonatkozólag, vagy más, vagy más kérdésekkel kapcsolatban is. Mi azt várjuk öntől, hogy ebben a román soros elnökségi időszakban, ami az ön hazája Románia, legalább ennek a munkának az elejét felügyelni és beindítaná mindezt. Ennélkül ugyanis nagyon nehéz lesz elérni a célokat, akár a tematikus koncentrációk kérdéskörében, mert szeretnénk, hogyha Európa teljes területét lefedné, és nem csak bizonyos területeket. Mert a növekedés pont azért lassú, mert nem tudunk minden területet magunkkal vinni. Vannak bizony lemaradók, és ilyenkor persze egész Európa is lemarad. Nem tudom, hogy ön a mi erre vonatkozó állásfoglalásunk után gondolkodik-e bármi ilyenfajta kezdeményezésben? Köszönöm. Köszönöm, Novakov úr következik. Kedves biztos, néppárti koordinátorként szeretnék önnek gratulálni ahhoz, hogy itt van. Az IPR-nak én árnyékjelentést, illetve társjelentéstevője vagyok, ez egy fontos dosszié számunkra, ön is tudja, a mai napon sikerült itt a parlamentben lezárni a negyedik lépést, nagyon nagy többséggel sikerült a szakbizottságban eredményt elérnünk, és reméljük, hogy a parlament mandátumot fog adni számunkra a tárgyalások megkezdéséhez. Ön előtt itt járt a kohéziós kérdésekért felelős miniszter a román soros elnökségtől, és csak annyit szeretnék megkérdezni, hogy vajon az Európai Bizottság valóban az eredeti ö, megállapodásban szereplőknek megfelelően fog-e eljárni. A jelentésünkben már a cél is megjelenik a címben, mik az új céljai a kohéziós politikának. Nem volt persze könnyű megtalálni a többséget és a korrekt formát sem, de hát ezt tudjuk most felmutatni, és ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni az ön véleményét is. Természetesen vannak itt más kulcsfontosságú kérdések is, amelyeket nem akarok most részletezni. Kosztánc erről már beszélt. De az biztos, hogy közös álláspontra kell jutnunk, például a társfinanszírozási ráta, a transferek tekintetében, és ugyanakkor a kérdések kérdése az az, hogy a következő stádiumba át tudunk-e lépni, reméljük, hogy a parlament megadja a mandátumot, és akkor a legfontosabb kérdésekről megkezdődhetnek az egyeztetések. Hogyan látja ön a határidők, illetve az ütemterv kérdését ebben? Köszönöm, Buda úr! Köszönöm szépen! Elnök asszony! Kedves biztosasszony, üdvözlöm Önt, és szeretném megköszönni minden erőfeszítését, hiszen Ön támogatja a kohéziós politikát. Ugyanakkor azt is szeretném hangsúlyozni, hogy szerintem nem elég az, hogyha a tagállamokban bízunk, és nekik adjuk meg azokat a dokumentumokat, amelyek révén egy iránymutatást, útmutatást kapnak. Szerintem további fázisba kell átlépni, és egy román példát hoznék ennek illusztrálására. Nem olyan régen a 114-es cikk értelmében az európai alapokra vonatkozó a szabályok megváltoztak, és hát vannak olyan felügyeleti szervek, akik nem képesek ellátni megfelelően a munkájukat az európai projektek beindításával kapcsolatban. Tehát azt látjuk, hogy itt ez bizony nagy fiaskója az európai kohéziós politikának, és nagyon sajnálatos az, hogy pont hazán példájával kell előhozakodnom. Szeretném felhívni az ön figyelmét arra is, hogy egy olyan formulában kellene gondolkodni, amelynek értelmében regionális vagy helyi szinten egy-egy projekt irányítóvá válhatna a helyi önkormányzat, akkor, amikor például az adott tagállam kormánya nem gondolja azt, hogy prioritás képezne egy adott egészségügyi beruházás. 150 millió eurót egy sürgősségi kórház létrehozására volt egy ilyen projekt, de hát azt mondta a kormány, hogy ez nem prioritás. Nos, az ilyen helyzetekben viszont a helyi hatóságok szeretnék felépíteni az adott létesítményt, de a kormány nem támogatja őket ebben. Amikor ilyen helyzet alakul ki, meg kellene találni azt a lehetőséget, amikor a helyi önkormányzatok maguk erejéből, illetve európai alapok felhasználásával felépíthetik az ilyen típusú projektjeiket, és hát vagy így, vagy úgy, én azt gondolom, hogy a helyi önkormányzatoknak, vagy a regionális önkormányzatoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy akár jogi értelemben is kapacitásokat tudjanak létrehozni, amelyek révén nagyobb abszorciós kapacitásra tesznek szert regionális szinten, hiszen ők ismerik a helyi regionális igényeket a legjobban. Mindenki jól ismeri azt, hogy Romániában négy megye a nyugati területeken, ad, tehát mindenféle közigazgatási struktúra nélkül, de mégiscsak egymás mellett állnak, és úgy vélik, hogy közös igényeik vannak, és ez a, két, ez a négy megye megpróbál a problémákra megoldást találni közösen. Hogyha az ilyenfajta regionális tömbösödést nem támogatjuk, akkor el fognak tűnni az ilyen kezdeményezések, és nem is olyan nagyon soká. Nem lehet 50 kilométeres szakaszokban gondolkodni az útépítésnél például, vagy egy nagy regionális kórházi központ hatalmas területet fed le. Én azt gondolom, hogy ezért is fontos az, hogy a helyi önkormányzatoknak nagyobb teret biztosítsunk, hogy ők is részt tudjanak venni a 2021 és 2027 közötti lehetőségek megvalósításában. Köszönöm. Én is szeretném biztos asszonyt üdvözölni. Nagyon sok kolléga beszélt már a gyenge pontokról, amelyek a javaslatban szerepelnek, és nagyon reméljük azt, hogy a trilógusok során az európai parlamenti álláspontokat, a transferek, a társfinanszírozási plafonok tekintetében támogatni tudja majd. Nem tudom, hogy esetleg a teljesítményindikátorok, amelyek 40-ről 85-re növekedtek, hogy ez minek köszönhető. Én azt gondolom, hogy ettől sokkal komplikáltabb lesz a monitorozás, épp úgy, mint a megvalósítás, és egyébként pedig vég, át kellene gondolni a programozást is, mert a jelenlegi időszakban például ez a 2018. év volt az ötödik implementációs év, és mindazok a tagállamok, amelyek a teljes alokált összegeket fel tudták szívni, azok hatékonyak lesznek az implementáció terén is. Most itt van ez az 5 plusz 2-es szabály. Mm, ennek kapcsán el kellene gondolkodni az implementáció és az egész folyamat sebessége gének kérdéséről. Egy másik gondolat, szerintem azt is figyelembe kellene venni, hogy önök a 22-es mellékletet nem nyitották még meg. Az erre vonatkozó tárgyalásoknak arra is megoldást kell találnia, hogy ezek az allokációk hogyan kerülnek majd kiosztásra, és végül pedig a tárgyalások a teljes MFF-fel összefüggésben a kohéziós politikára vonatkozó összegek csökkenésével járnak majd. És az utolsó gondolat, az pedig a kondicionalitásra vonatkozik. Ugye itt több rendelet fut párhuzamosan, Ezek pedig a kohéziós politikához is kapcsolódnak, ugye itt a jogállamiságra gondolok elsősorban. Talán sokkal jobb megoldás lenne az, hogyha azok a kormányok, amelyek a jogállamiságra vonatkozó szabályokat nem tartják be, valamilyen 0,2%-os GDP arányos büntetést fizetnének be. Ez így van egyébként a Sixpack és a Tupac esetében is, illetve a stabilitási paktum esetében is, és nem blokkolnánk a végső kedvezményezetteknek juttatott összegeket, mert ennek nagyon rossz hatása lenne. Talán együtt ezért a trialógusokban érdemes lenne kiállnunk. Köszönöm szépen! Celler úr következik. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a biztos asszonynak is az eddigi remek együttműködést. Ahogy néhány előttem szóló azt már megtette, én is szeretnék kitérni a határokon átnyúló együttműködésre. A bizottság egy nagyon iránymutató, egy iránymutató javaslatot tett. A határokon átnyúl együttműködésnek nem szabad megállnia az ország határoknál. Ezt ki is lehet bővíteni pénzügyi eszközök által a külső cselekvés érdekében, tehát az Európai Unió határain túlmenőleg is a tagjelölt státusszal bíró országokkal, vagy a szomszédság politikához tartozó országokkal is együtt tudunk működni. A görög kolléga már utalt arra, hogy ez például Görögország szempontjából most mennyire aktuális és jelentős. A parlament sietett, hogy az új rendelettel kapcsolatos döntést meghozzuk, ez sikerült is a múlt héten. Természetesen reméljük azt is, hogy minél hamarabb kezdetét veheti a háromoldalú egyeztetés, hogy jogbiztonságot nyújtsunk mindazoknak, akik szeretnének részt venni ezekben a programokban. Ugyanis számomra a határon átnyúló transnacionális együttműködés még mindig az európai fellépés és a kohézió egy fontos része, főleg olyan országok, főleg olyan időkben, amikor egyes országokban visszazuhannak a nacionalista gondolkodásba, jó lenne támogatnunk azokat az erőfeszítéseket, amelyek elősegítik, hogy az ország határokon túl lehessen élni, dolgozni az Európai Unióban, ez pedig egy fontos alapot nyújt ezen célhoz. Továbbá gratulálok a bizottságnak az azon mechanizmusra vonatkozó javaslatáért, amely a határokon átnyúló együttműködésnél szeretné az administratív akadályokat csökkenteni. Ez egy nagyon bátor vállalkozás volt, és ha jól értesültem, egyes tagállamokban, illetve egyes regionális parlamentekben ez már egy korai szakaszban is ellenállásba ütközött. Én sajnálatosnak tartom azt, hogy itt a parlamentben nem sikerült ezt a mechanizmust kötelező érvényűvé tenni, hanem továbbra is önkéntes alapokra helyezzük, és a tagállamok döntésére bízzuk a végrehajtást. Kérném, hogy a bizottság ebben az erőfeszítésében ne engedjen, és ezen döntés ellenére próbálja meggyőzni a tagállamokat arról, hogy ez a mechanizmus nagyon lényeges, kulcsfontosságú, azért, hogy a különböző már említett jogi természetű akadályokat a határon átnyúló együttműködés során csökkentsük. És ehhez nagyon sok sikert kívánok. Mivel most Románia tölti be a soros elnökséget, minden bizonyal nagyon jó kapcsolatokat ápol a soros elnökséggel. Talán a román elnökséget is meg lehetne győzni arról, hogy a határon átnyúló mechanizmusokról kezdje meg a trialógust, hogy legalább a kezdő lökést megadjuk ennek a folyamatnak. Köszönöm. Köszönöm. Ezek voltak a kérdések a Regionális Bizottság képviselői részéről. És most öné a szó, biztos asszony. Vagy legalábbis kommentálja ezeket. Köszönöm szépen. Mindig nagyon érdekes számomra meghallgatni az önök álláspontját, hiszen nagyon jól kiismerik magukat ebben a politikában, és így könnyebben tudunk együtt megoldásokat találni. Már négy éve folyik az együttműködésünk. Lehet, hogy ez az utolsó alkalom, hogy találkozunk így ebben a formátumban, és lehet, hogy az év vége fele, felé már önök között ülök. Szeretnék reagálni a kérdéseikre, észrevételeikre. Konstance Krél tudja, hogy a partnerségi elv a szakpolitikánk egyik pillére, és mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, önnek személyesen is a támogatásáért. Azért is, mert az egyszerűsítési javaslatunkat támogatták. Nagyon nagyra értékeljük ezt. Valóban úgy gondolom, hogy éberekkel legyünk, el kell kerülnünk azt, hogy visszatérjünk azokhoz a szabályokhoz, amelyekre most mindenki panaszkodik. Igazából egyetlen ország sem bármelyik országban is ellátogattam, mindenhol panaszkodtak erre, tehát itt az ideje most, hogy egy nagy horderejű egyszerűsítést hajtsunk végre, ehhez köszönöm a támogatásokat. Ami a költségvetést magát illeti, örülök annak, hogy sikerült megőriznünk a kohéziós politikára, politika szempontjából a lehető legnagyobb keretet, 373 millió a 13 ország számára, Természetesen örültünk volna annak, hogyha a magasabb összeget tudjuk biztosítani, de tekintettel az új kihívásokra tudják, hogy ez volt a lehető legjobb megoldás. Egy kiegyensúlyozott és nagyra törő költségvetésre volt szükségünk. De bízom abban, hogy az Európai Tanács további forrásokat különít majd el a politikánkhoz. Reméljük tehát, hogy bízhatunk a tanács nagyvonalúságában, ami a háromoldalú egyeztetéseket illeti. Remélem, hogy minél hamarabb azonnal elkezdhetjük az egyeztetést, amint jóvá hagyják a plenárison a menedzsment az irányítással és az ellenőrzéssel kapcsolatos anyagot az egyszerűsítés kapcsán. Tomasics képviselő tett fel egy kérdést. A forrásaink 80%-a a legkevésbé fejlett régiókba megy a következő időszakban. Szerintem az egyszerűsítés és a kommunikáció is kulcsfontosságú, hiszen nem pusztán a forrásokról van szó. Nagyon sok eszközzel és projekttel rendelkezünk. Az első döntés amikor az első döntés, amikor a bizottságba kerültem, az volt, hogy a lemaradó országokat összefogtam egy task force-ban, és a szakértők ellátogattak az országokba a nemzeti hatóságokat és a helyi hatóságokat tanácsokkal látták el. Az úgynevezett új tagállamok az adminisztratív kapacitás szempontjából gyakran problémával küzdködnek, hiszen nehéz értelmezni a szabályzatokat. Én határozottan támogatom ezt a, ezt, a tapasztalatcserét a tagállamok között. Olyan új tagállamok, mint Horvátország, persze csak 2013 óta, de mások már 2007 vagy 2004 óta tagjai az uniónak. Minden esetre egyértelmű, hogy az új tagállamok, mind a 12 új tagállam, amely 2004 után csatlakozott az európai családhoz, komoly haladást ért el a források lehívása és felhasználása szempontjából. Vannak országok, mint Bulgária, ahol a közberuházások 80%-a európai forrásokból valósul meg, Romániában 60% ez az arány. Fontosnak tartom, hogy továbbra is segítsük ezeket a tagállamokat. És a tárgyalások során az új programozási időszakban is támogatni fogjuk és kísérjük ezeket a tagállamokat. Van Milterburg képviselőnek köszönöm az észrevételeit. Igaza van abban, hogy a projektek minősége nagyon fontos. Szeretném megjegyezni, hogy az utolsó pillanatban történő kifizetések egy olyan problémát jelentenek, amely más országokat is érintenek, nem csak Romániát. Gyakran decemberben kerül sor a kifizetésekre, és most az auditorok feladata, hogy ellenőrizzék ezen programoknak a minőségét. Az igaz, Románia esetében 2018 elején a regionális programok esetében 800 millióra volt tehető a kötelezettségvállásokkal kapcsolatos kockázat, és voltak ágazatok, mint a városi tömegközlekedés, ahol alacsony volt az abszorciós ráta. A KKV-kat is támogattuk programokkal. 700 új mentőautó beszerzése is lehetővé vált, nemzeti forrásokkal kiegészítve, és az operatív programokat a román hatóságok kérésére változtattuk meg. Tehát, ahogy említettem, van egyfajta rugalmasság minden tagállamra nézve, lehetséges a az operatív programok megváltoztatása, például a migránsok megsegítése érdekében. A mi feladatunk az, hogy segítsük a tagállamokat, nehogy elvesztenek ezek a források. Amiről biztosíthatom önt, az az, hogy a szabályokat betartjuk, függetlenül attól, hogy milyen tagállamról vagy mekkora összegről van szó. Ugyanezt a szigorú ellenőrzést hajtjuk végre minden tagállam esetében, és ha úgy gondoljuk, hogy cselekednünk kell, akkor ezt habozás nélkül megtesszük. Igaz, hogy nem voltak kellő forrásaink és időnk ahhoz, hogy minden programot ellenőrizzünk, azokat a programokat, amelyeket decemberben nyújtottak be, de az auditorok a programokat vizsgálják, és megvizsgálják, hogy támogatásra jogosultak-e vagy sem. Ami fontos, az az, hogy az elkerültük azt a helyzetet, hogy a források nem fedik le a programokat, és ami a kifizetési követeléseket illeti, meg kell vizsgálnunk, hogy ezek jogosultak-e vagy sem. Mindenesetre nem hogy a, ugyanazok a szabályok vonatkoznak minden tagállamra. És ugyanúgy járunk el minden tagállam esetében. Papadimolusz úr kérdését is köszönöm. Pont most találkoztam a digitális ügyekért illetékes görög miniszterrel. Természetesen remélem, hogy sikerül minél hamarabb megállapodnunk. A bevezetőmben már megjegyeztem, hogy a oldal egyeztetést minél hamarabb el kell kezdenünk. Mi erre készek vagyunk, és remélem, hogy a tanács is készen áll. Ami bennünket illet, akár holnap is elkezdhetnénk, például a határon átnyúló együttműködés témájában a tárgyalásokat, és várjuk, érdeklődéssel várjuk ezt a pillanatot. Én úgy gondolom, hogy a tanács lassítja le ezt a folyamatot, látom az önök készségét. Úgyhogy reméljük, hogy sikeresen el tudjuk kezdeni a háromoldalú egyeztetéseket. A fájrommal kapcsolatos vita az ország nevéről most úgy tűnik, hogy a megfelelő irányba lépett el ez az ügy, és természetesen a határon átnyúló együttműködés is megvalósulhat a két ország között. Ami a szigeteket, illetve a forrásokat illeti, Bresso és Papadimolus úr is feltette egy erre vonatkozóan egy kérdést. Tudják, hogy megpróbálunk odafigyelni a régiók sajátosságaira, hiszen a különböző típusú régiók különböző kihívásokkal néznek szembe a plenárison, illetve itt a bizottságban is volt alkalmunk már erről beszélni. Én úgy gondolom, hogy az új javaslatok széles körű rugalmasságot biztosítanak a tagállamoknak a pénzügyi források elosztása és a programozás szempontjából a tagállamokban. A tárgyalásokat márciusban kezdjük el a tagállamokkal, és a tagállamokon múlik, hogy az új partnerségi megállapodásokban hangsúlyozzák-e a régiók különböző szükségleteit. Mi minden esetre a következő programozási időszakban személyemre szabott, személyre szabott fellépéseket szeretnénk a területi integráció segítése érdekében, és támogatni fogjuk a jövőbeli egyeztetések során is az ilyen programokat. Az egyszerűsítés, illetve a programok túlterhelésének elkerülése érdekében az ilyen területeknél a hatályt korlátoztuk, de úgy gondolom, hogy nemzeti szinten kell, hogy meghozzák a végső döntést. A legkülső eh, régiók és a, az eh, alacsony népsűrűségű régiók esetében is külön eh, forrásokat különítünk el. Az allokációk szempontjából tudják, hogy az egyfőre első GDP-t vettük számításba. Több mint 20 különböző forgatókönyvet vizsgáltuk meg, és úgy gondoltuk, hogy ez a legjobb és a legkiegyensúlyozottabb módszer. Minden bizonyal tudják, hogy ezt a módszert kezdetben arra használták fel, hogy a 2000 2006 közti időszakra nézve határozzák meg a tagállamok igényeit. A nemzet és regionális jólét indikátorait vettük figyelembe, az egyfőres GDP-t, és bizonyos új indikátorokat is bevezettünk, mint az oktatás, a migráció, vagy a fiatalok körében megfigyelhető munkanélküliség. Egy méltányos és kiegyensúlyozott eredményt szeretnénk a biztonsági védőhálóval együtt. Szerintem ez nagyon fontos. ugyanis ha ezeket az indikátorokat nem vettük volna figyelembe, nagyobb lett volna a veszteség. Tehát szerintem ez egy méltányos és kiegyensúlyozott javaslat. Nagyon jól tudják, hogy az MFF tárgyalások mindig nagyon komplexek, és időre van szükség, hogy a megfelelő egyensúlyokat megtaláljuk. Többen kérdeztek rá az ütemtervel, teljes mértékben egyetértek önökkel, hogy mindent meg kell tennünk, ami emberileg lehetséges a mandátum során. Nem tudjuk, hogy fog felállni az új parlament, mikor kezdje a munkáját, milyen gyorsan fogják elkezdeni a tárgyalásokat. Számomra önökhöz hasonlóan aggályos, hogyha az MFF későn kerül elfogadásra, bizonyítanunk kell, hogy tanultunk a múlt tanulságaiból. Sok tagállamban azért van most készedelem, mert későn jelent meg a rendelet. Azt mondtam, hogy decemberig, illetve Juncker elnök úr, és, és mindenki azt mondta, hogy a, az európai választások előtt meg kell, hogy legyen a megállapodás. Most az új helyzetben a cél 2019 ősz, Természetesen bízom abban, hogy sikeresek leszünk. Vidékfejlesztés. Novákov úr, ő már elment. Természetesen tiszteletben tartom a javaslatát. A bizottság élt egy javaslattal, és majd erről lesz ugye a három oldal egyeztetésen pénzügyi támogatási arányok, Maletics asszony. Persze részt kell, hogy vegyünk a tárgyalásokon, az egyeztetéseken. A lehető leghamarabb meg kell kezdeni a tárgyalásokat, és aztán meglátjuk, hogy hogyan haladunk előre. A támogatása kapcsolatban a mi javaslatunk az, hogy több felelőssége legyen a tagállamoknak. A jogállamiság fontos a költségvetés szempontjából, ezt mindenki tudja. A tagállamoknak kell felelősséget vállalniuk. Elfogadták a javaslatukat a plenárison, meglátjuk, hogy a tanács hogy értékeli ezt, hogy ítéli ezt meg, és hogy milyen mechanizmus lehet ehhez kapcsolni. Buda úr, köszönöm szépen. a hozzászólását. Számomra Fontos, hogy segítsük a tagállamokat, de ugyanakkor nem kötelezhetjük őket. Például a kedvezményezetek tekintetében, ugye említette a három regionális kórházat, itt a tagállami szinten születik a döntés. Operatív programoknál az egészségügyi minisztérium dönt. Tudom, hogy a helyi hatóságoknak is kedvezményezetteké kell válniuk, de ehhez nekünk a nemzeti hatóságtól kell, hogy megkapjuk a kérelmet. A következő időszakban, tervezési időszakban a Urban Agenda keretében minden tagállam esetében legalább 6%-ot kell, hogy kapjanak a helyi hatóságok. A mostani programozási időszakban is voltak olyan európai alapok, amelyeket közvetlenül a városok, a helyi hatóságok kezeltek. Ez fontos. Fontos, hogy az ERDF alapból 6% a, fent a, a helyi fejlesztési stratégián keresztül működjön. Előfeltétele a programozásnak a tervezett cselekvések hatékonysága. Egyetértek önökkel, hogy ez néha fontos. Persze Brüsszelből nem várhatjuk azt, vagy nem mondhatjuk azt, hogy mi jobban tudjuk, hogy hogyan kell befektetni de azért a nemzeti hatóságok is sokszor ugye nem tudhatják jobban, mint a helyi hatóságok mindezt. Köszönöm szépen, lehet, hogy túlságosan hosszasan válaszoltam, de megpróbáltam minden felszólásni reagálni. Köszönöm elnök asszony a türelmét. Találkozzunk újra a lehető legelőbb, kezdjük meg a trilógust. Ahogy mondtam, Zeller úr, a határon átnyúló együttműködés nagyon közel áll hozzám, Tegnap óta készen állunk arra, hogy megkezdjük a tárgyalásokat, de hát várjuk meg, hogy a tanács hogy reagál, bizottság és önök is, mint társ előadók, úgy gondolom, hogy készen állunk arra, és nekünk nagyon fontos, hogy mielőbb megkezdjük a tárgyalásokat. Elnök asszony, köszönöm szépen, köszönöm biztos asszony. a román elnökséggel találkoztunk ma délelőtt, tehát kapcsolatban állunk a tanácsa, mi is mondjuk, hogy szeretnénk minél megkezdeni a tárgyalásokat, mindent megteszünk ebben a témában. Köszönöm szépen a válaszokat, köszönöm ezt a nagyon jó együttműködést, remélem, hogy tényleg hamar el tudjuk kezdeni a tárgyalásokat. Köszönöm. Kedves kollégák, ez volt a napirendünk utolsó pontja. Igen, egész napos ülésünk volt, és nagyon sok munkát végeztünk el. Megkapták az e-mailt, amiben a koordinátorok határozata szerepe. El tudjuk ezeket fogadni? Köszönöm. Úgy látom, senkinek nincs ellenvetése. Egyebek. Valaki szeretne valamit felvetni? Nem. Nekem van egy megjegyzésem, egy témám az egyebekkel kapcsolatban. Ugye bizonyára emlékeznek arra, hogy mára terveztük a újévi kocintást, az egész napos munka után megérdemlünk egy pohár bort. Az első emeleten, az E területen ugyanott szerveztük ezt meg, ahol tavaly is volt a szilveszteri kocintás, és hatkor kezdődik. Úgyhogy pont időben vagyunk. Utolsó megjegyzésem, következő ülésünk február 14-én csütörtökön lesz Strasbourgban. Február 14, Strasbourg. Töröltük a 7 ülést, a február 7 ülést, és 14-en Strasbourgban találkozunk. Szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak, a kiváló munkáját, a tolmácsok köszönik a figyelmet, lezárom az ülést.